So, dear colleagues. Kedves, kedves kollégák, 9 órakor kezdtünk az Imkóval együtt közösen, tehát nem késünk, egyáltalán nem késünk, igen, csak eredményes vitánk volt a kulturális javakról, azok importjáról pontosabban szólva, viszont eljutottunk immáron az INTA ülésünkre, és az első napi rendi pont az INTA ülésen, pontosabban ez már második napi rendi pont, a kulturális javak után, van eh, bármiféle módosítási igény, akkor a napi rendet elfogadtuk, ha nincs ilyen. A harmadik pont a jegyzőkönyvek elfogadása szokás szerint. Szokás szerint ezt úgy szoktuk kezelni, hogy az ülés végéig, ha nem jeleznek kifogást, akkor elfogadottnak tekintjük ezeket. Itt a negyedik napirendi pont az elnök közleménye a koordinátorok döntéseiről. A szabály ugyanaz, mint a jegyzőkönyvek esetében az ötödik napirendi pont. További közlemények az elnök részéről. El kell, hogy mondjam, szokás szerint interneten közvetítjük, folyamon követhető az ülés, és gondoljanak erre, amikor megválasztják a szavaikat. És eh, sok millió ember, sok millió ember üdvözli önöket, és hallgatja önöket. Nyilvánvalóan Helsinki-től Szalonikig, Lisszabonton, Lisszabontól Lüneborgig. Ezek után üdvözlöm Elsi Katainen asszonyt az ALDE képviseletében, Hanot Takulát váltja, nyilvánvalóan Finnországból, és sok szerencsét kívánok munkájához. Üdvözlöm a körünkben! Az IMF, az ENF, Franz Jamé koordinátorként szerepel majd a jövőben mint mondtam, az ENF nevében az élelmiszeragazott és a mezőgazdaság jövője, az hatodik napirendi pont. A gond az, hogy ennek az előadója, miközben egy gyönyörű anyagról van szó, nincs jelen. Az előadó, Kelly úr, a néppártnak van-e bármiféle jelzése arra vonatkozóan, hogy hol van Kelly úr. So, um, this is... Ez azt jelenti, hogy egy jelentésről beszélünk, egy véleménytervezett a mi részünkről az Agri számára, hiszen a koordináló bizottság ebben az esetben az Agri, a mezőgazdaság az élelmiszeragazat jövője a tét, és az Agri a bizot, az Európai Bizottságnak küldene egy inputot ebben az ügyben, az Európai Bizottság pedig természetesen a reformokkal kapcsolatban a jelenlegi mezőgazdasági politika egy reformját szeretné előterjeszteni, és hát van ennek egy, egy környezete egy többszintű tárgyalás keretében születnek majd meg az eredmények, és május végére az Európai Bizottság ígért valamit, de az egészet meg kezdjük megvitatni. Először az Európai Bizottságnak adok szót, talán térjenek ki ők arra bevezetésképpen, hogy mit gondolnak a saját reformjukról, és milyen menetrendet tudnak elképzelni ebben az esetben. Bizottság. Thank you, Charles. Köszönöm szépen, nagyon rövid lehetek, mint ön teljes joggal megalapította jogalkotási javaslatokat készítünk május végéig, figyelembe véve az Európai Bizottsági Javaslatait a több éves pénzügyi keret eh, vonatkozásában, ami persze nagyon fontos abban, hogy meghatározzuk a közös mezőgazdasági politika jövőjét és a keretét. Nem tudok részletekről beszélni egyelőre a következő kapreform kapcsán de eh, igyekszünk eh, egy modernizált közös mezőgazdasági politikát kialakítani, amely integrálja a klímaváltozási célokat, eh, az ENSZ fenntarthatósági céljaival, a mezőgazdaság és élelmiszeri szektor érdekeit figyelembe véve, és szeretnénk biztosítani, hogy a pénzügyi támogatás a gazdák esetében oda jut, ahol legnagyobb szükség van rá, Eh, egyenlő, igazságos módon, és eh, a technológiát, a kutatást, fejlesztést is támogatni szeretnénk annak érdekében, hogy a fenntartatóságot, a termelékenységet tovább fejleszük a mezőgazdasági ágazatban. Ez az alap, amiből kiindulunk, ezek a célok, amelyek meghatározzák a közös mezőgazdasági politika keretét. Most a véleménytervezetre röviden szeretnék reagálni, de talán először, ha megengedi, megvárnám az itteni szakbizottsági vitát ezzel kapcsolatban, és utána konkrétan kitérek majd a véleménytervezetre is. Köszönöm szépen. Talán utalni tudna arra, hogy a kap reformja és a nemzetközi kereskedelmi rendszer kapcsolata hogyan alakul. Mindenek előtt a Green Box vitát, illetően a WTO-n belül ez érdekel bennünket, illetve az oliva téma, amely igencsak aktuális számunkra. Nyilvánvaló, elnök úr, három téma van, amely szorosan összefügg a nemzetközi kereskedelmi agendával és a kap tartalmával. Az első az az, hogy nyilvánvalóan a következő kapban a piaci orientációt megőrizzük a szakpolitikai területen. Ez az egyik tényező, amely az európai mazagazdaság erőteljesebb versenyképességét helyezi előtérbe és ezt kívánjuk ösztönözni továbbra is, tehát a piaci orientáció az megmarad, sőt erősödik. A második nagy pont, és ez visszatér a következő mezőgazdasági politika a középpontjába, a nagyobb kitettség a nemzetközi piacoknak egy jó dolog végül is, amit elismer a véleménytervezet, ez azt is jelenti, hogy a gazdák nagyobb árvolatilitásnak vannak kitéve, áringadozásoknak vannak kitéve, és bizonyos esetekben ennek negatív hatása van a jövedelmekre, amiket élveznek az európai gazdák. Vagyis Igyekezni fogunk eh, a kap következő változatában intézkedéseket bevezetni, amely azon gazdák javára szolgál, akik nehéz gazdasági helyzetben vannak, hogy túléljék az erős áringadozásokat, és erősíteni szeretnénk a pozíciójukat az eh, az értékteremtési láncban, az élelmiszeriparban. Ez fontos, az itteni szakbizottsági vita összefüggésében. A harmadik pont, elnök úr, a véleménytervezet harmadik bekezdése alá húzza, hogy az európai mezőgazdasági termékek minőségiek magas többletértéket tartalmaznak. Én azt mondom, hogy el kell ismertetni és ezt mi szeretnénk, az egyik fő tényezője a sikerünknek a tengeren túli piacokon az élelmiszer kapcsán, hogy az európai élelmiszer nagyon jó hírnek örvend, a minőségét tekintve, a mm, meglehetősen magas szintű környezeti, állategészségügyi követelményeket alkalmazzunk, és ez pénzbe kerül. Tehát a magas szintű szabványok, elvárások magas termelési költségeket is okoznak az európai gazdák számára. Ezért úgy gondoljuk, hogy fontos a jövőbe tekintve, hogy egy megfelelő jövedelmi támogatást biztosítsuk az európai gazdák számára, hogy a termelést tovább tudják vinni, fenntartható módon magas szinten tudjanak élelmiszert előállítani, és így jelen tudjanak lenni harmadik államok piacain. Köszönöm szépen. Kelly úr, urat, egy kolléganője képviseli, és neki adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is ki kell mentenem a kollégámat, aki ezúttal nem tudott eljönni. Egyszerűen felolvasom az ő pozícióját, mert annyira jól nem ismerem ezt a témát. Mindenek előtt üdvözlendőnek tartom az Európai Bizottság közleményét elmúlt év végéről, és hát lehetőséget kínál arra, hogy az európai mezőgazdasági ágazat státuszára reagáljunk, és hát megvizsgáljuk a globális piacokbeli összefüggéseket egy véleménytervezetben foglaltuk össze az Európai Szakbizottság véleményét. Az első, hogy mindenképpen fontos rámutatni arra, hogy az EU kereskedelem politikája hozzájárulhat a közös mezőgazdasági politika céljának eléréséhez. Mindenek előtt tisztességes életminőséget biztosít a mezőgazdaságban dolgozók számára és lehetőséget kínál a fogyasztók számára, hogy észszerű áron jussanak hozzá a termékekhez, az élelmiszeripari termékekhez. A második pont fontos, hogy, hogy lehetőségeket kell biztosítani az exporton belül, ugyanis elvárjuk, hogy a plusz kereslet globális szinten, mezőgazdasági területen mindenek előtt Európán kívül keletkezik, tehát 90%-ban, mint mondtam. Éppen ezért vitathatlan, hogy a mezőgazdaság fontos szerepet játszik a kereskedelmi kapcsolatokban és a jelenlegi tárgyalások során számos országgal fűződő kapcsolataink ezt tükrözik. A mezőgazdaság fontos szerepe az EU tárgyalások kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodásokról, és több oldalú VTO szinten is fontos pontot képeznek, és a mezőgazdasági termékek kapcsán mindenképpen fontosnak tartjuk az állat és a növényegészségügyi szabályok betartását, az állategészségügyet, a földrajzi eredet megjelöléseket, stb. Ez vitathatatlan, hogy ez az érdekünk ezeknek a szabályoknak a megőrzése illetőleg az mezőgazdasági érdekeket meg kell jelenteni a kétoldalú kereskedelmi tárgyalások során mindenek előtt, ami a piaci hozzáférést illeti a minőségi EU élelmiszerek kapcsán, illetőleg a földrajzi eredet megjelölések védelme kapcsán. Azt gondolom, hogy ezt folytatni kell, ezt a fajta politikát. Másrészt azt is el kell mondanunk, hogy a mezőgazdasági ágazatunk törődést követel, és a jövőbeli kereskedelmi tárgyalások során óvatosan kell közelítenünk a piaci liberalizációhoz érzékeny mezőgazdasági területeken és bizonyos átmeneti időszakokat, tarifákat, megfelelő garanciákat kell kitárgyalnunk, és ki kell zárni a legérzékenyebb termékeket. Szeretném megjegyezni, hogy a mezőgazdasági ágazatok amelyek a leginkább érintettek, a marhahús, más hús, rizs, gabona, cukor és a tejtermékek. Ezekre külön kell figyelni. Szeretném megjegyezni, hogy sajnálatosnak tartom a hazai támogatások hiányát a mezőgazdasági területen, és szeretném megismételni, hogy minden nemű jövőbeli EU pozíció ebben a témában figyelembe kell, hogy vele a, vegye a kap reformjának tartalmát. Ilyen értelemben szeretném az EU kereskedelmi partnereit eh, felszólítani arra, hogy eh, foglaljanak állást a hazai támogatások kérdésében, és eh, vegyék figyelembe, hogy megfelelő miniszteri döntéseket az export versenyképességem 2015. december 19-én született erre döntést. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a, a maradjon éber, fokoz az unió védintézkedését a harmadik ország piachoz való hozzáférés előtti jelenleg és jövőbeli korlátok megszüntetése érdekében. Ez a, a, a mezőgazdasági termékek a SPS piaci hozzáférés kapcsán fontosak. Remélem, hogy a kollégáim figyelembe veszik ezeket a pontokat, megvitatják velem, Sonkalival megfelelő időn belül szeretném még kérni a következőket. Egy személyes megjegyzésem is van ezt a kereskedelmi politikát évek óta folytatom, és mindenki tudja, hogy a mezőgazdasági része a tárgyalásoknak az egyik legkisebb költségvetési pénzt érintő terület, a, a, viszont a legnagyobb része a mezőgazdaság, hogyha a közvélemény figyelni kezd, mert az emberek nagyon érzékenyek erre. Éppen ezért azt kérném még, hogyha nem vagyok tagja a mezőgazdasági szakbizottságnak, kérem az Európai Bizottságot, hogy jó kommunikációs politikát folytasson ebben a kérdésben, és figyeljen arra, hogy az európai polgárok valóban mennyire érzékenyen reagálnak erre a területre. Egyértelmű az üzenet, köszönöm szépen. Karolin von Haltz szocialistáktól köszönöm szépen. Edrik Andriőt képviselem, ő az árnyék előadó, de most egy másik szakbizottságban kell lennie, egy ö, szeretném őt kimenteni. Mindenek előtt köszönetet mondanék Kelly úrnak a véleménytervezetért. Tudom, hogy az Európai Bizottság közleményével összhangban van, az Európai Bizottság nem kívánja megváltoztatni a közös agrárpolitika alapvető irányvonalait. Ugye a 90-es évektől kezdve a külső piacokkal is foglalkozik ez. Ugyanakkor néhány dologban kiegyensúlyozottabbá kell tenni az INTA véleményt. Mindenek előtt hangsúlyoznám, hogy az európai állampolgárokat kell szolgálni elsősorban a kapnak, illetve az élelmiszerbiztonságot, a környezetvédelmet és az éghajlatváltozás elleni küzdelmet. Hát ilyen szempontból a kereskedelmi politikának és a kapnak összhangban kell lennie véget kell vetni annak, hogy aszimmetrikus megállapodásokkal veszélybe hozzuk az európai mezőgazdaságot, aztán pedig támogatásokkal próbáljuk orvosolni a problémát, úgyhogy a gazdák papíron sok pénzt kapnak a mezőgazdaság ne legyen az alkú tárgya a nemzetközi tárgyalásokon, ugyanolyan fontos terület, mint a többi, az élelmiszerünket, az emberi egészséget szolgálja. Az egyik leg törékenyebb szektor megfelelő véd záradékokat kell alkalmazni a kereskedelmi tárgyalásokon, illetve oda kell figyelni a veszélyeztetett termékekre, szilárdan ki kell állni a humán egészségügy és az állati jólét mellett. Gondoskodni kell arról is, hogy az importált termékeket jobban nyomon lehessen követni 2018-ban, amikor egyre több az egészségügyi botrány, nagyobb átláthatóságot kell biztosítani az állampolgároknak, az európaiaknak, tudniuk kell, hogy mit esznek. Az észak-déli kapcsolatrendszerben a kereskedelem ne a probléma, hanem a megoldás része legyen segítse a déli országokat, illetve a fejlődő régiókat oly módon, hogy az embereknek ne kelljen elvándorolniuk. A közös agrárpolitikát és kereskedelmi politikát át kell gondolnunk, újra kell gondolnunk oly módon, hogy a déli országok segítséget kapjanak megfelelő vélelemhez kell, hogy jussanak az emberek, fel kell számolni a szegénységet, hogy a migrációs jelenségnek véget vessünk. Nem szabad azonban kijátszani a mezőgazdaságot, a kereskedelmet és a migrációt, mert a három összefügg, az európai közpolitikákat koordinálni kell, az európai integráció jövője, a kontinensünk, az emberiség, a tét. Köszönöm szépen, Piha, következ, Piha úr következik az ECR részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Az ECR eh, frakció eh, támogatni tudja az előadó által megfogalmazott eh, véleményt, Természetesen intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy a kereskedelmi akadályok elháruljanak, és a harmadik piacokhoz hozzáférjünk. Nem szeretnénk új akadályokat létrehozni, különösen nem a mezőgazdasági termékek esetében. És azt kérjük az Európai Bizottságtól, hogy nagyon figyeljenek oda a legérzékenyebb veszélyeztetettebb agrártermékek esetében a piac liberalizációra. A vámtarifák, a kvóták, a védzáradékok, a legérzékenyebb termékek esetében megtilthatják a kereskedelmet. Az új közös mezőgazdasági politikának univerzálisnak is kell lennie, ugyanakkor az egyedi szükségletekre is oda kell, hogy figyeljen. Bizonyos korlátozásokkal foglalkoznunk kell. A KAP a legfontosabb közös szakpolitikája az Európai Uniónak, és nem lehet az összefüggésekből kiragadva tekinteni rá a harmadik országokkal való kereskedelem vonatkozásában azzal is foglalkozni kell, hogy mekkora az európai hozzáadott érték a közös mezőgazdasági politika vonatkozásában ez fontos szempont. Az ENVI szakbizottságban a helyi körülményekről, helyzetekről, a gazdák helyzetéről gyakran beszélünk, a mezőgazdaság nagyon sokszínű, a gazdaságok nagyon sokfélék, az éghajlattal, a szociális aspektusokkal, a környezetvédelmi aspektussal is foglalkoznunk kell Európa szerte. A sokszínűséggel tisztában kell lennie az embereknek egész Európában. Ami azt illeti, hogy milyen intézkedéseket kell hozni. Nos, regionális szinten kell persze ezt vizsgálni, de arról is gondoskodni kell, hogy az Európai Unió megfelelő szabályozással segítse elő a közös célok elérését az Európai Unió szerződései alapján úgy, hogy a nemzetközi kötelezettségeknek is megfelelünk. A nemzetközi kötelezettségvállalásokban is figyelembe kell azonban venni a fenntartató fejlődést és az éghajlatváltozás elleni küzdelmet. Köszönöm, most pedig Katainen asszonynak adom meg első ízben a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves képviselőtársak, új tagja vagyok az Európai Parlamentnek, és ennek a szakbizottságnak is így. Köszönöm szépen az elnök úrnak a köszöntő szavakat, ami az élelmiszer, térelmezést és mezőgazdaságot illeti az egységes piacon. Nos, egyre nagyobb az igény a jó minőségű élelmiszer iránt, illetve egyre több a környezetvédelmi elvárás is, ami érinti a globális kereskedelmet is. A közös mezőgazdasági politikának az európai normákat kell figyelmen, figyelembe vennie, az állatjólét, az antimikrobiális rezisztencia terén, illetve a származás jelölésnél. Amikor kereskedelemről és mezőgazdaságról beszélünk, akkor, és gyakran mondják nekünk, hogy a kereskedelem eh, nem nyereséges a gazdák számára. Eh, nem szabad megfeledkezni arról, hogy a kereskedelmi megállapodásokkal új piacokhoz eh, jutnak állandóan az európai termékek az exportorientált kereskedelem a gazdáknak lehetővé kell, hogy tegye, hogy hasznot húzzanak ezekből a kereskedelmi megállapodásokból. Ne feledkezzünk meg róla, hogy globális szinten is azonos feltételeket kell teremteni. Ugye ismerjük a VTO támogatást tiltó szabályait. 2015-ben minden támogatást megszüntettünk, a kereskedelmi partnereinktől is ki kell ezt követelni. Én elégedett vagyok Kelly úr véleménytervezetével. Köszönöm szépen, most pedig Filibino. Buchner úr, köszönöm szépen. Kelly úr jelentését jó magam is nagyszerű első kiindulópontnak tervezetnek tekintenem. Ennek ellenére egy pár fontos elemet megemlítenék, amelyek kiegészhetnénk. Ugye elsősorban a jövőbeni agráriumról van szó, és a mezőgazdaságról, élelmiszerekről, és nem szabad csak a pillanatnyi profitra koncentrálnunk, hiszen ökológiai szempontból is méltányos, fair gazdálkodásról van szó, ami érinti Nyilván az európai gazdákat és bennünket is, de a rajtunk kívülállókat is, a családokat is segítenünk kell, és azokat a katasztrofális hatásokat, amelyeket délen okoztunk, ezeket ki kell védeni, meg kell fordítani. Nagyon sok esetben megkérdőjelezhető körülmények között gazdálkodnak az érintettek. Hagy mondjak példát. Klímaváltozás, A mezőgazdaság kibocsátása sokkal magasabb, mint a teljes globális közlekedésé. És tudjuk, hogy szennyezett a talaj, szennyezettek a vizeink, és az, hogy mennyire kritikus ez a helyzet, az az a tény is mutatja, hogy az Európai Unióban ma ugyanannyi ember lesz áldozata a az antibiotikumokkal szemben rezisztens kórokozóknak, mint, mint a többi betegségnek összességében, amely akár a mezőgazdaságból származhat. Nyilván, hogyha korlátoznánk a, a hús exportjainkat, akkor nem is lenne szükség ennyi antibiotikumra, és ezek az exportok azért ne felejtsük el, a fejlődő országokba irányulnak. De ennek nincs jövője. A Trade for All-lal sem áll összefüggésben stratégia, stratégiaként, és a többi stratégiánk sem összeegyeztető. Ennek ellenére, ezeknek a nézet különbségeknek az ellenére azért várom a vitát. Köszönöm szépen. Marie Minőr kap szót. Köszönöm szépen. Szerettem volna Kelly úrnak köszönetet mondani, illetve képviselő asszonynak, aki erről a nagyon komplex témáról beszámolt a nevében. Nagyon ellentmondásosak sokszor azok az álláspontok, amelyek ütköznek, Dorfman úr jelentéséből legalábbis ez derült ki, hogy magas szintű, jó minőségű élelmiszert szeretnénk, magas szintű környezetvédelmet, környezetvédelmet, állat- és növényvédelmet, egészségvédelmet. És szabad piacot is szeretnénk. De legyünk őszinték, a hármas preambulum bekezdésben ugye fenntartható globális kereskedelmet is szeretnénk, Hát nem tudom, hogy itt a szakbizottságon belül az egyéb pontok alatt felsoroltak, mint a bioüzemanyagok például mennyire lesznek attraktívak. És persze az új szabadkereskedelmi megállapodások vonatkozásában nagyon sok szempontot figyelembe kell vennünk, erdőírtásokra utalnék csak itt röviden. de nem szabad csak engedni, hogy egyre nagyobb legyen a kereskedelem, mert vannak más kínálkozó alternatívák, a repceolaj az egyik ilyen. A WTO-val kapcsolatban nagyon fontos lenne az, hogy az előállítási, a termelési módozatokat is figyelembe vegyünk, mert nagyon sok esetben csak a végtermékeket vizsgáljuk, nem pedig magát a termelési folyamatokat. Miközben ugyanolyan méltányos lenne és fontos lenne ezeket is nyomon követni. És saját magunkkal szemben ezeket a követelményeket a gazdáink szempontjából meg is fogalmazzuk, de ezeket másoknak is be kell tartani. A, a FAO-nál is el lehetne helyezni bizonyos ellenőrzéseket, nem feltétlenül kell ezeket a WTO-n belül ö, nyomon kísérni. Köszönöm válaszolni kíván esetleg? Nem, Zsadó képviselő, elnézést, mindjárt megadom a szót. Problem. Semmi gond. A Mercosur kérdésében lenne egy kérdésem. Mint tudják, nagyon sok botrány van mostanában a braziliai marhatenyészetek és vágóhidak egészségügyi állapotát illetően. A JBS az egyik, vagy talán a legnagyobb marha exportőr a világon az amerikaiak a brazil marha import folyamatot felfüggesztették, az éghajlatvédelem, környezetvédelem, illetve állatjóléti szempontok miatt Európában is sok a tiltakozás. Szeretném megkérdezni, hogy a környezetvédelmi problémákat a bizottság hogyan veszi figyelembe, mint tudják, Amazónia kárára történik, nagyon nagy éghajlati terheléssel és nagyon rossz állatjóléti feltételek között a braziliai marha tenyésztés, és így termesztenek versenyt az európai tenyésztőknek. John, tessék! Köszönöm, elnök úr. Röviden válaszolnék a szakbizottság tagjainak észrevételeire Kelly úr véleménytervezetével kapcsolatban, és néhány széles körűbb észrevételre. Az Európai Bizottság nagyon támogatja Kelly úr véleménytervezetét, úgy gondoljuk, hogy általánosságban kiegyensúlyozott, ugyanakkor feljegyeztük több parlamenti képviselőnek a véleményét, miszerint többet kellene szólni arról, hogy a közös agrárpolitika jövőben legyen fenntarthatóbb, környezettudatosabb, illetve állatjóléti szempontokat is jobban figyelembe vegye. Mi ezt támogatni tudjuk. Tisztelt eh, elnök úr, a következő kapreform eh, keretében a szakpolitikákba meg fogunk eh, próbálni több fenntarthatóságot, éghajlatbarát, környezetbarát, állat jóléti szempontot bevenni az európai gazdáknak valóban egyre magasabb állatjóléti, környezeti, éghajlati feltételeknek kell megfelelniük, és ez sokba kerül a következő kap, ezért megfelelő bevételkiegészítést kell, hogy biztosítson a gazdáknak e drága termelési költségek alapján. A második dolog több képviselő is utalt a, az érzékeny eh, termékekre a nemzetközi kereskedelemben. Egyetértünk, hogy bizonyos esetekben a kereskedelmi megállapodásainkban nem tudunk teljes liberalizációt megvalósítani a mezőgazdasági terményeknél, és ez eh, minden tárgyalásra eh, vonatkozik, a marhahús, a cukor és a rizs került e, említésre. Úgy gondolom, hogy e, a véleménytervezet ezt jól tükrözi egyébként. A harmadik e, dolog, elnök úr, a kappal és a fejlesztési segélyezéssel kapcsolatban. A kap az elmúlt húsz évben nagyon megváltozott, ahogy az egyik képviselő jelezte, az exportot már nem támogatjuk, a mm, támogatás nem lehet kereskedelem torzító, termelést és az árakat nem lehet támogatni, és nagyon nyitott kereskedelemfejlesztési rendszerünk van a fejlődő országokkal, nagyon sok országgal 0%-os vámot alkalmazunk, és nyitott a gazdaságunk a fejlődő országok irányába. Ami az exportot illeti, van egy olyan segélyezési programunk, mi szerint 8, 62 ország prioritást biztosít a mezőgazdaságnak az EU kapcsolatokban. 9 milliárd eurót szánunk a fejlődő országok kis gazdaságainak megsegítésére, különösen a szubszaharai Afrikában a szegény gazdák így kiléphetnek a túlélésen alapuló gazdálkodásból. Ez a nemzetközi kereskedelem kereteit meghaladja, de hogyha a vélemény felhívást intéz a bizottsághoz, hogy gondoskodjunk a következetességről a mezőgazdaság és a segélyezés között, akkor ezt mi mindenképpen tudjuk támogatni. Köszönöm szépen, nem tudom, hogy valaki kíván-e még szót fűzni ehhez. Nem, köszönöm. Köszönöm az összes felvetést továbbítani fogjuk a raportőr felé. És persze minden egyes meglátásban, amit itt elővezetnek, sok igazság van. Ezeket kombinálnunk kell, össze kell fésülnünk, és majd meglátjuk. Elnök, köszönjük szépen. Hát John nem nagyon örül, mert a Mercosurral kapcsolatban és a marhahussal kapcsolatban nem kapott választ. Nem tudom, hogy erre kaphatnánk-e bizottság. Elnézést kérek Valóban elfelejtettem válaszolni, mindazonáltal egy nagyon értékes, fontos kérdésről van szó. Gyakorlatilag arról van szó, hogy kereskedelmi megállapodás nélkül vagy azzal együtt az Európai Uniónak biztosítania kell, hogy az importjaink és a saját termelésünk is megfelelnek a legmagasabb szintű előírásoknak és követelményeknek. Úgyhogy nem biztos, hogy van kapcsolat a Mercosur tárgyalások között, illetve a között, hogy biztosítsuk, hogy az európai fogyasztók megfelelő védelemben részesülnek a bizonytalan eredetű importokkal szemben. Azt mindenképpen biztosítanunk kell, hogy a Brazíliából vagy bármely más forrásból származó importjaink biztonságosnak minősíthetőek, és a GD, DJ Santén belül illetve hát az életékes ellenőrző szervek is, vagy a határon munkálkodó hatóságok is mindent megtesznek azért, hogy az Európába érkező, Európába érkező import biztonságos. Viszonylag drasztikus fellépések várhatóak ugyan, amelyek Hmm. azonban arányosnak nevezhetőek, és ezek már foganatosításra is kerültek. Ezeknek a lényege az, hogy amennyiben nem nevezhetőek, megfelelő minőségének, biztonságosnak ezek a termékek, akkor nem, jöhet, nem léphetnek át a határon. Köszönjük szépen! Március 19-a módosítók Elnézést, 27-e, március 27-e, egy órakor lesz a módosítók benyújtásának a határideje tehát 27-e 13 óra. Legközelebb áprilisi ülésünkön, április 23-án, 24-én fogunk róla szavazni. Köszönöm. Megyünk tovább a hetes napi rendi ponttal, ami a közbeszerzési stratégiai csomag. A legtöbb kereskedelmi megállapodásunk keretében foglalkozunk ezzel a kérdésével, amikor is kormányzati, közbeszerzési stratégiáról tárgyalunk, és az IMCO, az illetékes szakbizottság ebben a témakörben, van egyébként jogalkotás is már ezzel kapcsolatban, ez az IPI, jogalkotás, és Daniel Kaspári képviselőnk, a raportőr ebben a témában. Ő felelős egyébként a, az egész csomagért is, és pont időben kér, érkezett, úgyhogy meg is adom neki a szót. Tisztelt kollégák, kedves Bernd, köszönöm szépen, mivel nincsenek ö, ö, <laughs> határellenőrzések e terem között, illetve onnan, ahonnan éppen jövök, ide tudtam érni. A Brexit meghallgatás is nagyon érdekesnek ígérkezik ma délután, és hát meglátjuk, hogy ugyanez lesz -e a helyzet az Egyesült Királysággal kapcsolatban, de most jelen pillanatban a véleményre fogok koncentrálni, amelynek felelős szakbizottság egyébként az IMCO. Az IMCO csak a nemzetköz, tehát a nemzetközi aspektus csak egy pontban említi, és annyit emel ki, hogy a nemzetközi dimenziója nagyon fontos ennek a közbeszerzési csomagnak, mert új munkahelyeket teremthet, és a versenyt is fokozhatja. Na most ennek a véleménynek a tartalmát tekintve harmadik ország piacai felé meg kellene nyitni a közbeszerzési piacokat, de figyelembe veszi azt is, hogy specifikus igényei lehetnek a KKV-knek. Arra is kitér, hogy a hozzáférést el lehetne érni a multilaterális megállapodásokkal, GPA-k révén, de a bilaterális kereskedelmi megállapodásokban is van ráció. A hozzáférés a közbeszerzési sziatok, piacokhoz az egyik dolog, de átláthatóak kell, hogy legyenek a, a folyamatok, és természetesen a transzparencia mellett nagyon fontos az azonos ö, ö, esélyek kérdése is. A nemzetközi aspektusokat illetően ö, röviden az időkeretre is kitérnék, hiszen ez egy nagyon fontos pont. 23-án, 24-én a következő szakbizottsági ülésünkön megnézzük a módosítókat, májusban fogunk gyakorlatilag majd kompromisszumokra jutni, és június 18-19-én az IMKO szavaz erről a véleményről, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy olyan időkeret, amelyen belül jó véleményt tudunk saját magunk megfogalmazni. Úgyhogy várom is természetesen a hozzászólásaikat. Az SND-től kap szót az első hozzászóló. Először is köszönetet mondanék a, a vélemény tervezetért. Tudjuk mindannyian, hogy a közbeszerzési piacokhoz való hozzáférés nagyon fontos föderális és EU szinten is, és az EU szempontjából is nagyon fontos szereppel bír a kereskedelmi megállapodások megkötésekor is. A társadalmi, az ökológiai és a gazdasági célkitűzések megvalósításánál viszont a lokális önkormányzatoknak is akár nagyobb szerepet kellene biztosítani. A módosításokat pontosan ennek érdekében be is fogunk nyújtani. Arról van szó elsősorban, hogy a reciprocitás elve az a piaci hozzáférés tekintetében meg kell, hogy őriződjön, mert ez nem mindig van így. Hiszen fontos, hogy az EU-val szemben a közbeszerzési piacokat nagyon sokszor nem nyitják meg. A tendereztetésnél ugye a leg kedvezőbb ajánlatot szokták elfogadni, nekünk pedig az volna fontos, hogy a szociális ökológiai aspektusokat is vegyék figyelembe, sőt, ezek nagyobb súlyjal essenek latba egy-egy megbízás odaítélésekor. Egy másik problémát látok még nagyon sok tagállamban, az, hogy a közbeszerzéshez való hozzáférés folyamatát egységesítsük, mert ez még nincs így. A kkv knek is nagyon fontos szerepe van, a munkahelyteremtés szempontjából, az innováció és a növekedés fokozása szempontjából. Ők nem nagyon férnek hozzá a tenderekhez, az EU-n belül és azon kívül sem. Azért nagyon lényeges volna, hogy akár kisebb megbízásokra bontsanak szét egy-egy nagyobb tendert. Az is segítene, hogyha megerősített együttműködéssel tudnának együttműködni a nagy megbízók, amennyiben szükség van tendereztetésre. A nagyobb transzparencia számunkra is fontos, ezt tényleg javítani kell, hiszen csak így lehet a korrupció ellen fellépni. Mire van ehhez szükség? Hát nyilván ahhoz, hogy könnyebben hozzáférhetőek legyenek a az adatok, a, a megbízások odaítélését, illetően ezeket nyomon kell tudni követni, és az esetleges módásításokat is látni kell. Az SZNT számára viszont fontos az is, hogy a whistleblowereket is védeni tudjuk, megfelelő mechanizmusok biztosításával, hiszen a közérdekű adatok bejelentőit megérdemlik, ezt is fontos adatokkal bírnak. A digitalizáció is egy nagyon lényeges elem, hiszen ezekkel, ezzel a digitalizációval, az elektronikus rendszerekkel egyszerűsödik az egész tendereztetési folyamat. Összességében azt gondolom, hogy a módosítókkal együtt egy nagyon kiegyensúlyozott dokumentumot fogunk tudni tető alá hozni. Nagyon fontos a már említett ökológiai társadalmi aspektus is. Köszönöm szépen. Az Európai Uniónak mindenképpen a vezető szerepet kell vállalnia a közbeszerzések tekintetében. Éppen ezért ennek a csomagnak a végrehajtása kulcsfontosságú. Mi tudjuk támogatni ezt az elképzelést a közbeszerzések terén, az egyenlő pályák, egyenlő esélyek kérdése nagyon fontos, hiszen az áruk és a szolgáltatások tekintetében ugye ez a piac is meghatározó. Megfelelő partnereket kell keresni a vto n belül, és a kormányzati közbeszerzéseket, illetően eh, a szabadkereskedelmi megállapodások eh, is jó terepet kívánnak, eh, kínálnak erre. Nagyon nagy potenciál rejlik ebben a témakörben harmadik országokkal megkötött közbeszerzési megállapodásoknál valóban fontos a transzparencia, a KKV-kat én is szeretném említeni, és a korrupció visszaszorítására is egy nagyon jó eszköz lehetne. Köszönöm szépen! Ez releváns lehet egyébként a következő kereskedelmi megállapodásokat illetően is nagyon fontos kérdéskör a harmadik országokkal szemben. Köszönöm szépen, elnök. Az ALDE nem tudott jönni a kollega, úgyhogy én fogom felolvasni az állásfoglalását. Nagyszerű ez az első tervezet a közbeszerzési stratégiai csomaggal kapcsolatban. Az intézkedés ugye a 2024-es irányelvnek a végrehajtását illeti, és ez nagyon időszerű, hiszen nem csak az uniónak lenne ez jó, hanem az egész kereskedelmi politikát illetően is fontos. Az Európai Uniónak a saját érdekeit mindenképpen hangsúlyoznia kell, keresztül kell vinnie a, megkötendő kereskedelmi megállapodások tekintetében is. Viszont az adófizetőknek is érzékelnie kell a pozitív hatásokat az EU-n belül, illetve azon kívül is, akik magasabb minőségű ö, szolgáltatásokat vehetnek igénybe a verseny által. Tulajdonképpen minden oldal nyertes lenne ebben a folyamatban mi is, ugyanúgy, mint a kereskedelmi partnereink is. A közbeszerzési piacok a nagyon sok harmadik országban zárva maradnak az Európai Unió előtt, és az FTA sajnos nem mindig jó eszköz arra, hogy megnyíljanak ezek a piacok. Nyilván bátorítjuk a GPA-hoz való csatlakozásra a harmadik országokat, de azt is el kell kerülni, hogy a bilaterális és szubregionális megállapodásainkban túl sok engedményt tegyünk, illetve kivételt fogalmazzunk meg. Meg kell találni az útját annak, hogy a protekcionista intézkedéseket visszaszorítsuk. Egy másik nagyon fontos elem a KKV kérdése, és jó lenne, hogyha ez az elem nagyobb hangsúlyt kapna, konkrétabban kerülne megfogalmazásra a dokumentumban, hiszen az ő hozzáférésük a közbeszerzési piacokhoz nagyon lényeges lenne a kereskedelmi megállapodásokon belül is. Annak fontosságát is szeretnénk aláhúzzuk, hogy a közbeszerzési folyamatoknak a digitalizációja mennyire lényeges, és a kereskedelmi politikánkkal összhangban a KKV-k hozzáférését szeretnénk előmozdítani, és a szolgáltatásokból nekik is ki kell tudniuk venni a részüket. Köszönöm szépen, Jánik Zsadónak adok szót. Köszönöm. Láthatjuk például az amerikai acél kérdésében, hogy minden iparpolitikai és ipari célzatú közpolitikai kérdés nemzetközi és európai napirenden van egyszerre. Szeretném, hogyha ebben a jelentésben felvázolnánk, és ezt kérnénk a bizottságtól, hogy vizsgáljuk meg egy Buy European Act esélyeit, megvalósításának lehetőségeit. A kereskedelmi partnereink használják ezt az eszközt bizonyos stratégiai szektorok előnybe juttatására, bizonyos beruházások, befektetések, szuverenitási és gazdasági szempontból nélkülözhetetlen volt amiatt a zöldek egy sor módosított nyújtanak most be emiatt. Nem azzal a célral, hogy most azonnal vezessük be a Buy European Act-et, de hogy legalább vizsgáljuk meg a megvalósíthatóságát, mert sok európai támogatja ezt az elképzelést, és ez az eszköz legalábbis azt segítené, hogy tisztességes legyen a verseny az országok között. Aztán Fjellner kollégával, aki a szociális jogokra nagyon odafigyelő környezetvédő lett, ugye Svédországban, aki környezetvédő, az szociális érzékenységről is tanulbizonyságot tesz, és nem liberális, illetve Csikú kollégával az egész dömping ellenes tervezetbe bevettük ezt. Hogyha a párizsi megállapodást nézzük, nos a tisztességtelen kereskedelem, a tisztességtelen verseny, a tisztességtelen közbeszerzések, mind-mind szociális jogokat vetnek fel, a szociális jogok szorosan kötődnek az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez. Köszönöm szépen. Gue Helmut Scholz. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönöm Kaspari úrnak, az előadónak, hogy a tervezetét előterjesztette, és hogy világosan koncentrál a nemzetközi kereskedelem aspektusaira. Akkor is szeretném hangsúlyozni a frankciónk nevében, hogy a közbeszerzés területén nem csak piacról beszélünk, és nem csak piacra jutásról a vállalatok számára. Az Európai Bizottság közleményéből idéznék, ahol azt írja, idézem, tehát az európai polgárok elvárják, hogy az adójukért tisztességes ellenszolgatást kapjanak magas szintű közszolgáltatások formájában. A szülők azt szeretnék, hogy a gyermekek egészséges ételt kapjanak az iskolában, a városi lakosok az fenntartható és intelligens városokban bíznak, ahol magasabb életminőség érhető el, biztonságos utakra, játék, játszóterekre, innovatív anyagokra, és a közlekedésben résztvevők biztonságos infrastruktúrát, magas szintű utakat várnak el, a betegek jobb egészségügyet és olyan egészségügyi felszerelést, amely a legújabb innovatív színvonalat képviseli. Tehát ez a vége a az idézetnek erről van szó, legjobb áron, és nem feltétlenül a legolcsóbbat. A közpénzekből azonban többet is el lehet érni, például a fenntarthatóság támogatása, a tisztességes fizetések támogatása, a helyi regionális infrastruktúrába történő beruházás és a gazdaságba is. Éppen ezért a véleményünkben azt is hangsúlyozni kellene szerintem, hogy a nemzetközi verseny tegyen eleget mindenek előtt a mi minőségi elvárásainknak, pluszban pedig foglalkoztatási előírásokat is alkalmazni kéne, hogy akadályozzuk meg, hogy autópályára bereptesenek egy csomó olcsó munkaerőt, miközben az emberek nem találnak munkát éppen azon a környéken, ahol építkeznek. Ezek ilyen feltételek, úgynevezett kondicionalitások, ezek jobb lehetőséget érnek el, mint hogyha csak a kölcsönös piacnyitást, a viszonosságot hirdetjük. Ez még önmagában nem jelent plusz értéket az adófizető szápára. És Janiknak mondom, egy European Act sem segít, hogyha globális hálózatoknak és láncolatoknak lehetővé tesszük, hogy a közbeszerzés során, során ilyen módon vegyenek részt ebben a műveletben. Még egy megjegyzésem az előadóval a a Government Procurement megállapodás legutóbbi reformjával kapcsolatban, ami a vt ban kötetett, az az ötödik bekezdésben szerepel. A VTO, azt mondja, Kína és Oroszország egy olyan folyamatot követ, hogy növekednek. Tehát ez azt jelenti, hogy az, az Egyesült Államok politikai okoknál fogva elutasítja azt, hogy javítani lehessen az ajánlatokon újra és újra. Éppen ezért azt mondom, hogy pontosítani kéne ezt a megalapítást, és egy újfajta tendenciát kéne bevezetni, ezért aztán a módosítóink után úgy gondolom, hogy egy konstruktív együttműködés keretében javítani tudunk a munkán. Dartmouth úr utoljára, de nem utolsó sorban. Köszönöm szépen, örülök, hogy itt vannak a kollégák, és hogy Kaspari úr a vezető állást foglal a vezető ülést foglal ebben az esetben, és úgy gondolom, hogy sok tevékenység vár még a következő 12 hónapban. Mindenek előtt hogy a, megnézzük a közbeszerzést, mint napirendi pontot, akkor azt gondoljuk, hogy tényleg itt az ideje egy kávét inni valahol, de ha megnézzük az első bekezdést, akkor nagyon fontos látni, hogy a közbeszerzés mindenek előtt az egyik legfontosabb dolog, amelyről beszélünk egyáltalán a következő három hónapban Hogyha visszatekintek eh, a ködös múltban, amikor még eh, eh, konzervatív párt tagjaként politizáltam a parlamentben otthon, és akkor a transzparenciáról beszéltünk a közbeszerzések területén, és nyilvánvaló, nyilván van előnye, egy tényleg hiteles előnye a nyitottságnak és az átláthatóságnak. Tehát, hogy nem csak barátokat bízunk meg munkákkal, de azért van egy fontos érvés, elég jó érvés, és nem látom pontosan a választ, de sejtem, hogy a helyi ajánlattevők előtt kell, hogy meg bizonyos körülmények között azokkal szemben, akik nem a környékről jönnek. Azon a területen, amelyet én képviselek, délnyugat, Anglia délnyugati része, és élelmiszertermelők vagyunk, és mégsem mondhatják az iskolák, hogy mondjuk a helyi tejet, az iskola tejet helyi cégek vagy egyének szállítsák, éppen a közbeszerzési szabályok miatt. Tehát ez egy érdekes gondolat, ami máshol is elhangzik, Zsáda úr, alelnök úr is említette ezt a felvetést, és Sajc úrral is hivatkoznék. Időnként egyet is értünk, bármennyire is meglep, de azért vannak közös pontjaink, de mi nem szeretnénk a kereskedelmet politizálni semmiképpen. Ugyanakkor viszont azt gondolom, hogy nem szeretnénk politizálni a közbeszerzés sem. Nem helyes az szerintünk, hogy a közbeszerzést arra használjuk fel, hogy ez egy eszköz legyen a politikai célok elérésére, és a hátsó kiskapun lopjuk be a dolgokat a közbeszerzés útján. Köszönöm szépen. Európai Bizottság Marzsina Rukárszka asszony parancsoljon. Köszönöm szépen. Nagyon örülünk annak, hogy ilyen nagy mértékű támogatást kapunk az önkéntesség aspektusának hangsúlyozása, akkor itt a közbeszerzésnél első alkalommal történik, hogy az Európai Bizottság világosan állást foglal és ösztönzi a tagállamokat és a szerződő hatóságokat, hogy opcionális elemeket is figyelembe vegyenek az irányelvből és így stratégiai módon alkalmazzák a közbeszerzést. A GDP 40%-át közbeszerzésen keresztül költjük el az EU-ban. Vagyis van lehetőség arra, hogy nem csak jobb minőséget kapjunk a pénzekért, hanem arról van szó, hogy stratégiai célokra használjuk fel, szélesebb politikai célokra, például tisztességesebb társadalmak, fair társadalmak, magasabb szintű közszolgáltatások a polgárok számára, stb. Úgy gondoljuk, hogy a verseny, az egy központi eleme a közbeszerzéseknek, a tisztességes hozzáférés fontos a kis és középvállalatok számára, de arra is bátorítunk, hogy egy szélesebb körű integrációra kerüljön sor egyéb elemek kapcsán, például a minőségi kritériumok jobb figyelembevétele is fontosabb legyen. Hogyha megnézzük a nemzetközi tényezőket, akkor a az EU-t belül és kívül is jobb hozzáférést szeretnénk a kisép, kis és középvállalatok számára közbeszerzésekhez, tehát hogy többen vegyenek részt ezen, ehhez egyszerűsíteni kell természetesen az eljárásokat. Ugyanezt a filozófiát szeretnénk, mint mondtam, a nemzetközi piacokon is érvényesíteni. Meggyőződésünk, hogy az erősebb verseny a nyitott piacainkon az az út, ami tovább vezet. E, e, bilaterális keretek között keresik a megoldásokat is, és e, de multilaterális folyamatot is erősítjük, és arra törekszünk, hogy elismerjük a nyitottságnak, a nyíltságnak ezeket a standardjait, ezeket az előnyeit, és átláthatóság is nagyon fontos, az adatgyűjtés hogyan működik jobban, hogy ambiciózusabb, kétoldalú szabadkereskedő megállapodásokban is ezt kell képviselnünk. Valamennyien azt támogatjuk, hogy ambiciózusabbak legyünk ezekben a megállapodásokban. A viszonosság még nem terjedt el annyira, mint ahogy ezt mi szeretnénk például. Ezért ismételnénk bizottságként azt, amit már korábbi közleményeinkben is mondtuk, hogy a globalizáció előnyeit élvezzük, ezt támogassuk, és erre használjuk fel a különböző eszközeinket. És a társjogalkotókat is arra kérjük, hogy segítsenek az ilyen eszközök erősítésében. Amiben konkrétan hiszünk, az az, hogy maradjunk nyitottak, és ne a protekcionista klímát támogassuk más országok fűződő kapcsolatainkban. Úgy gondoljuk, hogy ehhez a jó ötleteket el kell fogadnunk, jöjjenek azok a parlamenttől, a tagállamoktól. Mindenképpen egy proaktív intézkedés sorozatban bízunk, és a jogalkotásban is azt szeretnénk előtérbe helyezni, hogy az európai termékeket erősítsük de azt gondolom, hogy a nyílt verseny e, ezért a központi értékkel, hogy maradjon a közbeszerzésekben, EU-n belül és az EU-n kívül is, ezért aztán arra koncentrálunk, hogy a közbeszerzéseket ö, e, e, transzparens módon bonyolítsuk le, és ö, ezt az elvet érvényesítsük a kétoldalú és a multilaterális megállapodásokban. Azt gondolom, hogy itt eh, ez nem mindig történik ez meg egyenlőre, de együttműködik más eh, szerződő felekkel, hogy jobb eh, javaslatok szülessenek ezen a területen is, és ezeket a folyamatokat erősítsük. Daniel. Thank you very much for this. Köszönöm szépen a nagyon érdekes vitát. Értem, hogy úgy tűnik valami rossz irányba megy az új koalíció. Janik és Lord Dartmouth, másrészt pedig Helmut Scholz, aki kereskedelmünkben az Európai Bizottságot védi, tehát szövetségek alakulnak, de minden esetre van a módosítóknak egy határideje, ezek megszületnek, és akkor úgy gondolom, ha ezek megérkeznek, akkor jó kompromisszumokat találunk, és jót szavazunk majd. Április 10-e dél, egy keddi nap, tehát a módosítók határideje. A hetedik napi rendi pont után a nyolcadik szokott következni ez egy zárt ülés keretében történik, tehát egy perces szünetet tartok. Aki nem maradhat, mert nem, nincs erre engedélye, a képviselő bizottság titkárság, jogi szolgálat, eh, frakciók, eh, asszisztencia, akik maradhatnak, mindenki másnak mennie kell. Sőt, elég gyorsan.